11-kor lesz szavazás. Akkor most pedig Evangelia Zambazzi asszony jelentése következik a mentális egészségről négy percben. Stopra, Edre! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ma egyre inkább tudatára ébredünk, hogy nincs egészség mentális egészség nélkül. Tudjuk, hogy az ezzel kapcsolatos problémák komoly hatással vannak az egyéni, a családi, a szociális, a szakmai életre, környezetre, és végül is az egész társadalomra és ennek komoly gazdasági következményei is vannak. A gazdaság egy negyede élete során szenved valamilyen pszichés megbetegedésben, a leggyakoribb a depresszió, 2020-ig a leggyakoribb betegség lesz a fejlett világban, az Európai Unióban minden évben 59 ezren betegednek meg. Ez pszichológiai zavarokra vezet vissza. Ezek veszélyeztetett csoportokat érintenek mindenek előtt a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek. És az előregedett Európában újra újabb neurodegeneratív betegségek jelenhetnek meg közös fellépésre van szükség, hogy ezzel a kihívással megbirkózzunk kötelességünk, hogy a mentális egészséget is védjük, és gondoskodjunk arról, hogy a mentális betegek jogai is érvényesülhessenek. Politikai állásfoglalásra van szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy biztosítani kell a szociális védelmet és a biztostékot. A bizottság zöld könyve volt az első lépés, azután lesz egy európai konferencia erről a kérdésről, az Európai Parlament is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan fogadta el a jelentést, ajánlásokat fogalmazott meg a mentális egészség elősegítése érdekében. Fontos, hogy ne történjen stigmatizálás, kirekesztés, diszkrimináció a mentális betegekkel szemben. Ugyanakkor megfelelő terápiáról kell gondoskodni a pszichológiai problémák megoldására a betegek és hozzátartozóik esetében. Hatékony, hozzáférhető, átfogó szolgáltatásokat kell kialakítani az ellátás biztosítására. Modern jogszabályokra van szükség. Nagyon fontos, hogy megfelelő képzést érjünk el ezen a területen. A továbbképzésről is gondoskodjunk. Támogatni kell a környezetet a veszélyeztetett csoportoknál a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kell helyezni megfelelő szociális intézkedésekre van szükség. A tagállamoknak létre kell hozni a különböző intézményeket. Egy platformra van szükség, amely foglalkozik ezzel a problémakörrel. Azt kérjük a bizottságtól, hogy a különböző tematikus rendezvényeken is említse ezt meg, segítsen kialakítani a hálózatokat, hogy jobban fel tudjuk mérni a szükségleteket, tagállami és európai szinten. Meg kell határozni a prioritásokat. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a depresszió, öngyilkosság megelőzése meghatározó fontosságú átfogó intézkedésekre, hálózatra van szükség az iskolákban, egészséges légkört kell kialakítani, jó együttműködést, jobbítani kell az életminőséget, el kell kerülni a stigmatizációt, stigmatizálást, a kirekesztést, ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz fontos a felvilágosítás és a, a tudatosítás. És köszönöm a kollégáknak azt, hogy hozzájárultak ennek a jelentésnek az elkészültéhez. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a mentálhigiénia mindenképpen fontos társadalmi érték. Köszönöm szépen, a bizottsági a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, gratulálok az Európai Parlamentnek és jelentéstevőjének, Zambáci asszonynak a jelentéshez. A jelentés helyesen hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a mentális egészség, illetve hogyan hat ez az általános egészségre. Ennek kihatása van az a szociális kohézióra, a tanulásra, a parlament két évvel azt követően foglalkozik ezzel, hogy a bizottság kiadta zöld könyvét a mentális higiéniáról, és sürgette a fellépés ezen a területen. Véleményem szerint van helye optimizmusnak jobban ö, tudatában vagyunk annak, hogy a mentális egészség fontos, és a különböző ágazatokon is ez megvalósul. A ö, bizottság ö, mentális egészségi konferenciáját és az Európai Paktumot ö, és említette a jelentéstevő asszony maga is. További pozitív fejlődés, hogy számos tagállamban ö, van, felülvizsgálták vagy felülvizsgálják mentális egészségi stratégiákat, például Finországban és Magyarországon is. Az ö, szociális, társadalmi ö, szintű tudást ö, beépítették az iskolákban is, a tananyagba például az Egyesült Királyságban. A munkáltatók is ö, fokozottabban tudatában van annak, hogy a jó, ö, jó mentális egészség és a termelékenység összefügg egymással ezért fontos a munkahelyi jólét. De lássuk világosan a dolgokat, kétségtelen, hogy nem lehetünk elégedettek, és még mindig bizonyos nagyon sok minden tennivaló van. Nincs kockázat a jelenlegi helyzetben, illetve lehetnek újabb kockázatok tekintettel a gazdasági válság miatt. A tagállamok esetleg nem adnak annyi pénzt a mentális egészség kérdésére, illetve a rendszerek képítésére. A fiataloknak, az iskolából kikerülőknek a helyzete különösen aggodalmat kelt. A munka munkanélküliség növekedése is ronthatja a mentális egészség helyzetét. Az elkövetkezendő két évben a bizottság több tematikus konferenciát fog szervezni a mentális egészség kérdéséről. Ezek a tagállamokkal, az elnökséggel együtt kerülnek megrendezésre. A cseh elnökség idén májusban szervez egy ilyen konferenciát. Az első tematikus konferencia az ifjúság és az oktatás témakörben Stockholmban kerül megtartására szeptember 29-30-án a svéd elnökség idejé együttműködésével a következő pedig a depresszió, az öngyilkosság elleni konferenciát pedig Magyarországon decemberben fogjuk megtartani. A spanyol elnökség tematikus konferenciát fog tartani az idősek mentális egészségéről. Kapcsolatban állunk a tagállamokkal két másik konferencia ügyében is, és a szociális kirekesztettség elleni fellépéssel fogunk foglalkozni. Számos javaslat van a bizottságnak, és ezek jól hozzá tesznek ezekhez a konferenciákhoz nem csak az a fontos, hogy a mentális egészség helyzete hogyan alakul az Unióban, hanem azt is, hogy ez mutatja, hogy szükséges Európai Unió szintű fellépés a mentális egészség érdekében fontos az Európai Mentális Egészség és Jóléti Paktum megvalósítása. Egyetértek abban, hogy jelentős hozzáadott értéket képviselhet, hogyha rendszeresen felülvizsgáljuk a paktum célkitűzéseit és megvalósulását. Fontos kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen ötletet a gyakorlatban megvalósítani, illetve átültetni. Még egyszer, hagyj köszönj, fejezem ki köszönetemet a parlamentnek, illetve a jelentés készítőjének ezekkel a nagyon fontos ajánlásokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. A szavazásra holnap kerül sor 10 óra 30-tól. Észrevették nyilván, hogy egy kicsit lejjebb vettük a világítását a teremnek. Gondolom, hogy az energiatakarékossági kérdés, ez nagyon jó, mert a következő ö, hozzászólás Herbertról az ö, úr hozzájárása